módosítását. Köszönöm. Akkor áttérünk a szavazásra. Most megnyitom a szavazást az első tételről. Zárom a szavazást. Óriási többséggel elfogadtuk. Gratulálok Ferrara asszonynak egy további jelentése is van, egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Európai Unióba történő eltérítése. Tehát név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ezt is hatalmas többséggel elfogadtuk, gratulálok. Most a Viegas jelentés. Az EU-Andorra megállapodás a megtakarításokból származó kamat jövedelem adóztatásáról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Abstimmung geschlossen. Zárom a szavazást. Auch hier große Mehrheit. Glückwunsch an den Kollegen Viegas. Wir kommen zum Gratulálok tehát Viegas úrnak. Most pedig az új Európai Biztosítási és eh, Szakmai eh, Nyugdíjhatóság elnökének a kinevezése. Egyszerű eh, szavazás, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Szavazást lezárom. kinevezést megerősítettük. Tovább lépünk. Kinicsi eh, jelentésére a büntetőjárásokban gyanúsítottként érintett eh, gyermekekkel kapcsolatban mellente ellene tartózkodók elfogadva. Egyes blokk kiesik, bizottsági javaslat egészéről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk utána a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Még egyszer, nagy többséggel elfogadtuk a gratulálok jelentéstevőnek. Gájer úr jelentése 2017-es költségvetési irányelvekkel kapcsolatban a harmadik eh, szakasz tekintetében. 25-ös eh, módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26-os módosító név szerinti szavazás. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 8-as az EFDD név szerint. Zárom a szavazást. elutasítva. Akkor most készfeltartással a 31-esről. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 32-es két részben, első rész név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. elutasítva. Akkor okafogyott a második rész, a tízesről készfeltartásra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 21-es elektronikusan. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Így az eredeti szöveg, most a 34-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva 35-ös név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva a 12-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva 36-os mellett, Dagegen. ellene, tartózkodás. Elutasítva 37-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as név szerint megnyitom. Zárom. Elutasítva a zöldek egyes módosítója mellett ellene tartózkodás. Ezt nem, nem ismerem. Fel ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Hát nagy többséggel elfogadtuk. 13-as nép szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító mellett, ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 15-ös név szerint megnyitom. Zárom. Elutasítva. A 16-os név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítottuk 39-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 22-es név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 40-es, ismét név szerint, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 41-es két részben, név szerint mind a kettőt megnyitom az elsőre a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, ismét név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 23-as név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva akkor a 42-esről is név szerint szavazunk. Zárom a szavazást. Elutasítva. 18-as név szerint az EFDD. Zárom a szavazást. Elutasítva. 19-es név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 43-as mellett készfeltartása ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva a zöldek kettes módosítója név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A négyes név szerint. Megnyitom. Zárom. Elutasítva. A hármas név szerint zárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. A hatos készfeltartása mellette, ellene, elutasítva. A hetes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, a 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 24-es módosító a GUE részéről két részben, név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva a kettes okafogyott, tehát most az egészről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk Jens Geiernek. áttérünk Hübner kolléganő jelentésére, és pedig a szabályozás javításról szóló intézményközi megalapodás, tehát az egyes. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, az eredetiről a második bekezdés mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a kettes bekezdést az eredeti szöveg. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a hetes bekezdés az eredetiből első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az EFTD 4-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, az ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva az eredeti a 12-es bekezdés első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, nyolcas módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, és akkor név szerint szavazunk az egészről, megnyitom. Zárom a szavazást. Nagy többséggel gratulálok Hübner kolléganőnek. Akkor most a dohány árukra vonatkozó megállapodásról szavazunk. Tehát először is a GUE szövege második bekezdés, az eredeti szöveg második bekezdése mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene. Tartózkodás, elutasítva. Az ötös bekezdés név szerint két részben, megnyitom az első részről a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Az egyes módosító mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük. Tehát az egyes módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Így a kettes módosító mellett ellene tartózkodás. Ez ugyanaz a többség. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a kettes módosítót. Zárom a szavazást. Elutasítva. Jó, hogy megvizsgáltuk. Áttérünk az eredeti szöveghez. A nyolcas bekezdés mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Név szerint az eredeti szöveg tízes bekezdésről megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. A hármas módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, sajnálom. Úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de most ellenőrizzük a hármas módosítót. Zárom a szavazást. Igen, igen, szűkösen elutasítva. Most az eredeti vagy 11-es bekezdése név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 12-es bekezdés név szerint megnyitom. Záró. Elutasítva. A négyes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, sajnálom. Elektronikusan a négyes módosító. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ötös módosítóról név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos készfeltartása mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most az egész állásfoglalásról mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor az első állásfoglalás után most a közös három frakciós anyagról szavazunk, a szociáldemokraták, zöldek, EFDD. Tehát a hármas bekezdés első része mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük, a, tehát a kettes részt ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk. Négyes bekezdés mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, sajnálom, az egyest ellenőrizzük. Megnyitom, zárom, ezt nagy többséggel elfogadtuk. Az egyes megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Zárom. Elfogadtuk. A kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas módosító név szerint. Elnézést, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elfogadtuk, akkor a 14-es bekezdésről név szerint szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. Ezt nagy többséggel elfogadtuk, most az egész állásfoglalás indítványra szavazunk mellette. Ellene. Kitartózkodik. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük ezt a közös állásfoglalási indítványt. Megnyitom. Zárom az ellenőrzést. Nagy többséggel elfogadtuk így a többi okafogyott, és így befejezzük a szavazást. Köszönöm szépen!